Nous reprenons nos travaux et l'ordre du jour... Kedves kollégák, javaslom, hogy folytassuk a munkánkat. Jürgen Nunges Ferrer kommunikációjával fogjuk kezdeni. Ferrer úr beszámol arról a munkáról, amelyet azzal kapcsolatosan végeztünk, hogy a nemzeti hozzájárulások a tagállamok részéről hogyan történnek a tagállamok részéről. Tanulmányról van szó, 2014. júliásában publikáltuk ezt a tanulmányt. Jean-Luc Duen követte nyomon ezt a témán, ő végezte ezt a tanulmánykészítést halála előtt. Most akkor megadjuk minket Fede úrnak a szót. Thank you for having me. Köszönöm szépen, hogy eh, meghívtak, és eh, én fogom ismertetni a jelentést. A szlájdok igazából csak iránymutatásul szolgálnak, nincs rajtuk semmi bonyolult. Talán akkor el is kezdeném. Tehát az volt a feladatunk, hogy azt tanulmányozzuk, hogy hogyan kezelik a tagállamok a bevételeket, illetve eh, hogyan eh, alakul a befizetés az EU költségvetésbe, hogy a saját forrásokról is tudjunk eh, vitát folytatni. Ez egy fontos tanulmány, kicsit nehéz olvasmány, országonként a különböző nyelveken kellett megvizsgálnunk a különböző számviteli folyamatokat. Végül is meglepődtünk, hogy mennyire kaotikus módon kezelik a költségvetést. Mario Monti részére a saját forrásokról szóló jelentés elkészítésében veszek részt. Unalmas olvasmánynak tűnik ez a jelentés, de fontos következményei lehetnek. Akkor röviden ismertetném, hogy miről szól. Először is a mondandókkal kezdeném. Ahogy említettem, nagyon heterogén a rendszer, és el fogom magyarázni, hogy ez miért fontos. Mm, mm, ismertetem majd az elemzésünket, illetve hogy mi a helyzet a kiadások oldalán, a ráfordítások oldalán, illetve eh, hogyan eh, reformálják meg a tagállamok eh, a kontribúciók osztályozását, besorolását, és a saját forrásokról szóló vitára milyen kihatásai lehetnek mindennek, illetve a netto mérleg hogyan néz ki. és esetleg a kifizetési kötelezettségvállalások kezelésénél lennének javaslataink, hogy a heterogeneitást tudjuk csökkenteni. Hát a 2014-es költségvetését tekintettük egy gyakorlatilag az összes tagállamnak, hogy hogyan számolják el a bevételeket, és hogyan fizetnek be az EU költségvetésébe. Nagyon kevés kivétellel az EU költségvetésbe való befizetések először a kormányhoz, a az államáztatásba futnak be, és onnan kiadásként fizetik be az EU-nak, tehát nem az EU saját bevételeiként tekintenek rá első megközelítésben, holott világosan el is lehetne különíteni a nemzeti bevételeket és az Európai Unió bevételeit. Egyes országok ezt megteszik. Aztán másik oka a heterogeneitásnak az, hogy az EU bevételei tehát az EU-tól származó bevételek nagyon sokféleképpen kerültek besorolásra. Egyes költségvetések nem is igazán nevezik meg például az EU-ból érkező pénzeket egyszerű bevételként címkézik meg őket. Vannak pénzek, amelyek nem is kerülnek a kormányhoz, az államháztartásba, például kutatási pénzekről van szó. Aztán ritkán veszik figyelembe az EU ráfordítások profitját a tagállami költségvetéseknél Gyakran előfordul ugye, hogy választások előtt mondjuk utakat újra aszfaltoznak, vagy kifizetik mondjuk a rendőröknek a túlóráit, ezek profitból származnak, ráfordítások profitjából, mégsem nevezik meg őket így. Ezek nemzeti számviteli problémák nem úgy szerepelnek ezek a jövedelmek, vagy bevételek, mint ahogy a cégeknél szerepelnének. Tehát az EU ráfordításoknál az ilyen profitot nem veszik külön figyelembe, nem mutatják ki a tagállamok nézzük a kontribúciók besorolását. Tehát alapvetően államháztartási ráfordításként tekintenek rájuk. Egyes országok, Franciaország, Németország, Ausztria kifejezetten EU bevételként tekintenek ezekre a pénzekre. Egyébként viszont ráfordításként szerepelnek, ami az áfát illeti, ott bonyolultabb a helyzet, és természetesen a vámból származó bevételek az EU-t illetik meg. Mivel virtuális áfáról van szó, nem reál áfáról, nemzeti költségvetés átutalásáról van szó. Itt alapvetően megint ráfordításként jelennek meg ezek az összegek a legtöbb esetben. Ami a bevételeket illeti. Igen, itt még továbbra is a kormányok bevételeiről van szó. Nem, rossz oldalon vagyok. Elnézést. Van itt egy-két eset, Belgium, Cseh köztársaság, mindegyiket külön megvizsgáltuk. Például a belga esetben az áfa alapú ö, kontribúciót ö, az EU bevételének tekintik, viszont a GNI alapú kontribúciót ráfordításként szerepeltetik. Luxemburg esetében is így van ez de egyes országokban az EU kasszába történő befizetés nemzetközi szervezet címen szerepel, máshol általános szolgálat címen. Egyesült Királyság. A kontribúció nem is jelenik meg igazán, inkább elem, elméleti nettó kontribúcióként szerepel, közkiadásként. Ennek alapján számolják ki ugye a brit rebate-et. Nagyon furcsa helyzet. Aztán Romániában biztos angol konzulensek dolgoztak, mert Románia ugyanezt a módszert alkalmazta, nem tudom, hogy miért, talán a twinningben a szakértők onnan érkeztek. Nézzük a bevételeket. Németországban csak az országos rész, ami az a a szövetségi költségvetésen áthalad jelenik meg, a tartományi nem. Az Egyesült Királyság az összes összeget felbecsüli, attól függetlenül, hogy ezek végül beérkeznek-e. Németország, Franciaország, Luxemburg az EU-tól érkező bevételeket nem kormányzati bevételként kezeli, nem is szerepel a számvitelben. Nagyon sok országban országos nemzeti bevételként szerepel a pénz, amit aztán ráfordításként elköltenek. Minden országban más a könyvelése ezeknek az összegeknek tehát. melyek a következmények a saját forrásokra nézve. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos lenne, sőt, talán nélkülözhetetlen megállapodásra jutni ö, arra vonatkozóan, hogy az EU-ból érkező bevételeket azonos módon ö, sorolják be, és ö, válasszák külön a nemzeti bevételektől, és ugyanolyan fogalmakat használjanak rájuk például a, a GNI kiszámolása nagyon fontos lenne az átláthatóság szempontjából is, hogy ugyanolyan módon történjen. Nekem például sokkal könnyebb lett volna elvégezni a feladatomat, hogyha hasonló fogalmakkal dolgoznának a netto mérleg és a ráfordítás fogalmát bizony nagyon torzul használják. A netto mérleget persze minden országban ki kell számolni, mégis furcsa, hogy más hogyan alakulnak a tárgyalások. A ráfordítások és a bevételek esetében a netto fogalom nem értelmezhető, inkább politikai, mint sem számviteli fogalom, és sokkal nehezebb így a saját forrásokat kiszámolni. Itt hiányzik egy szó, elnézést. A nemzeti számvételi eh, normákat javítani kellene, és a GNI eh, felbecsülésének a eh, módszere sem egységes. Ugye gondoljunk itt a brit rebate kérdésére, évek óta foglalkozom ezzel, nagyon érdekes pontosan megnézni, hogy mennyiről van szó, mekkora összegekről az áfának, hány százalékáról. Úgy gondolom, hogy a GNI kiszámolásánál a ö, hiba ö, határ nagyobb, mint amennyit ráfordítanak erre a számításoknál. a besoroláson is el kell gondolkodni, illetve a költségvetés összeállításáról. Ugye az EU befizetések kiszámolásának éves rendszere nagyon bonyolult. Az egyik probléma, hogy a tagállamok időnként a kifizetési kötelezettségvállalásokra alapítják, vagy alapozzák ezeket a kiszám, ezeknek a kiszámolását, máskor pedig teljes körű számítást végeznek, és ebből hibák származnak, hogyha a tagállamoknak ki kell fizetni egy összeget, hogyha lezárul egy projekt, akkor mindenképpen ki kell fizetniük, és felesleges ezt a dolgot így bonyolítani. So, um, as I said, we need to, to separate in every country in part. Na, párhuzamosan a bevételek és a kiadásoknak a kezelése sem egységes a tagállamok között, viszont nagyon lényeges kiemelni az, hogy nincs transzparencia és összemossák az EU-s és a tagállami szintű kezelést. Nagyon nagy a vita ugye a nettó egyensúly kérdését illetően, és itt a nettó hozzájárulások nemzeti szintű kezelése sem hoz túl sokat a konyhára. Úgyhogy nem is egészen értem, hogy itt a vita miért e körül forog. Ebben a jelentésben még jelenleg is dolgozom a, a, az implikációknak a kidolgozásán, de a jövőre azért ezt el tudják képzelni, hogy egy maradvány, egy GNI-ra kell majd számítanunk. Nyilván mindig jó, hogyha az új forrá, a saját forrásokról beszélünk, nagy valószínűséggel ez hosszú ideig így is fog maradni, és hát a pontos számvitel az nyilván az alapja mindennek, a saját források és a hozzájárulásokat illetően ez az alapja mindennek. Egy másik nagyon fontos pont, és hát itt megkérdőjelezendő a nettó egyensúly kérdése, ugye most már nem arról beszélünk, hogy az EU költségvetés a kereskedelem szempontjából, a GDP szempontjából, vagy egyáltalán hatás szempontjából valamiféle előnyt élvezne, mert a költségvetés sokkal bonyolultabb, mint évekkel ezelőtt. Ha megnézzük a saját forrásokat, és azt, hogy az egyes tagállamok hogyan kezelik ezeket a pénzeszközöket, egyszerűen nincs értelme annak, hogy túl most egyfajta teljesen új költségvetést állítsunk föl új elemekkel, hiszen a, a nemzeti költségvetések is mások már, mint korábban. Ne felejtsük el a Juncker tervek, egyszerűen a pénzvolumeneknek a mozgatása egészen más, mint korábban. A nemzeti nemzetállamok sem nagyon törődtek az EU-s költségvetéssel, amikor a hozzájárulásaikat megtették, de a pénzügyi eszközök ebben a mostani periódusban, miközben tudjuk, hogy a költségvetésnek kell garantálnia a Juncker tervnek a sikerességét, és 100 milliárd eurós tételekről beszélünk, amit kvázi beruházásnak kell tekinteni. Miközben azért ugye itt profitot is kellene termelni. Tehát ezek másfajta eszközök a nettó egyensúly tekintetében, mint korábban, hogy, hogy kik lesznek a Juncker tervnek az igazi nyertesei meglátjuk az első 5-6 projektet, Spanyolországra mondjuk egy út, a többi mind az északi skandináv országokra. Tehát ezek azért kihatással vannak az EU-s költségvetésre, viszont a nettó egyensúly szempontjából meg nem vizsgáljuk ezeket a projekteket. Én kiszámoltam egyébként, hogy lehet, hogy 700 milliárd euró lesz a, a mobilizált pénzvolumen a magánszektorban, de ez mit jelent? ugyanarról az összegről beszélünk, mint amit a nettó egyensúly kiszámítására fordítanánk. Úgyhogy ez, ez szerintem nem észszerű. Egy eurót kapunk az eurós költségvetésből, azt az egyet belerakjuk a nemzeti költségvetésbe, aztán hátradőlünk is, azt mondjuk, hogy jó, akkor ezt mobilizáljuk. Hát mivel ez nem így van, nem ezen az irányvonalon kellene elindulni. E, itt a végén olvasható is, hogy jobb lenne, hogyha a számvitel pontosabb lenne az egyes tagállamok szintjén, amelyel a, a, az éves mm, feszültségeket is meg lehetne oldani, de arról semmiképpen nem szabad beszélni, hogy az EU-s költségvetés most már nincs kontroll alatt. Néhányan azért ezt szokták emlegetni, mert hogyha a kifizetési előirányzatokat az elmúlt húsz évre visszamenőleg megvizsgáljuk, hát itt azért több ígéretet megszektek, és én is, mint a társaim is mindenkit kérnék itt a parlamentben, a tanácsban is, hogy pontosabban végezzék el a házi feladatukat a számvitel kapcsán. Merci. Merci. Nagyon szépen köszönjük ezt a prezentációt, amely kiemelte, hogy mennyire sokszínűen prezentálják a költségvetésüket a tagállamok, illetve az EU-s költségvetéshöz való hozzájárulásokat, illetve szó esett arról, hogy milyen sokszínűen prezentálják a költségvetési kimutatásaikban a tagállamok ezeket a hozzájárulásokat. Egészen egyedi dolog az, hogy különböző megállapodásokat kötöttek az Európai Uniós tagállamok, például az Eurozónára, gondolok, miközben az elszámolásaikat nem azon logika mentén fogalmazták meg, amely közös lehetett volna. Tehát kiderül, hogy az univerzális nyelvezet itt nem érvényesült a gazdaság ezen mozgató rugóinál. Nagyon szépen köszönjük ezt a prezentációt. Talán az Eurostat képes az, amely az ele, eleget tud tenni a kötelezettségeinek. Nagyon hosszú ideig makroökonomiai számításokat nagyon jól végeztek, de ugyanakkor arra már nem volt eszköze az Erosztátnak, hogy kellő emberi forrás mozgósítson a tekintetben, hogy ellenőrizzék, hogy mennyire szavahihetőek az adatok. pedig a különböző elszámolások tekintetében az Erosztát illetékes, de ugyanakkor tudjuk azt is, hogy hatalmas fejlődési előrelépési lehetőségek vannak továbbra is. Ugyanis nem vagyunk képesek arra, arra, hogy az európai polgárok számára egyértelműen, világosan prezentáljuk az elszámolásokat. Lewandowski úrhoz fordulnék, hogyha itt van a teremben, ha bár mi nem látom, akkor ha nem őt, akkor Döpré urat szólítom meg. Merci, président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy figyelemmel olvastam ezt a tanulmányt, és hát itt adott részeknél nagyon nagy figyelemmel kellett, hogy olvassam a sorokat, vannak ugyanis olyan oldalak, amelyek hát nem is azt mondom, hogy kemény olvasást igényelnek, hanem igazán nagy elmélyülést, és az olvasat során három kérdés merült fel bennem. Az első a következő. Egyetértek azzal az elméletem, mely szerint, a tanulmányszerzők szerint szükséges harmonizálni a tagállami hozzájárulásokat, mégpedig egységes módon. Tehát a nomenklatúra, a költségvetési nomenklatúra merül fel e tekintetben. Sokat dolgoztam a belga költségvetésen, és belga, a belga költségvetéssel kapcsolatosan ugye tudjuk azt, hogy egy sor bevételre teszünk se szert, és a bevételéknek egy része arra szolgál, hogy finanszírozzuk a belga hozzájárulást az uniós költségvetéshez. Na most a e tekintetben a költségvetésünk szempontjából a hozzájárulás az uniós költségvetéshez kiadási tételként van feltüntetve. Na most e tekintetben kérdezem azt, hogy lát-e hasznot abban, hogy ezt a dolgot másként prezentáljuk, és mi lenne annak a haszna, ha másként prezentáljuk. Tehát e tekintetben a saját tapasztalatomat tudom elmondani költségvetési szempontból. Vannak a bevételek, és a bevételekből ugye különböző átutalásokat végzünk, transfereket, és ezekből jön létre akkor a tagállami hozzájárulás. Ez lett volna az első dolog. A második dolog pedig a következő. Ha jól értettem, az uniós bevételek, amelyek átfolynak a tagállami költségvetéseken, tehát a föderális költségvetésen az esetben, ezek tekintetében ön nem javasol harmonizációt. Tehát nagyobb mozgásteret biztosít a tagállamok szerint számára annak függvényében, hogy hogyan kívánják prezentálni ezeket az összegeket a tagállami költségvetési nomenklatúrában. A harmadik kérdésem a következő, a saját források tekintetében jól értettem-e a javaslatát? Ugye, ha jól foglalom össze, akkor arról van szó, hogy a saját források tekintetében az áfa a leghelytállóbb, legalábbis ezt preferálják önök a tanulmányban. És talán annak is hívei, hogy a saját forrás a tagállami hozzájárulásokból jöjjön létre, legalábbis az első szakaszban. Tehát amennyiben harmonizáció következik be a költségvetési nomenklatúrába, tehát hogy hova kontírozzák a különböző tagállami hozzájárulásokat, akkor ha ez így történne, akkor lehetővé válik az, hogy a tagállami hozzájárulások a GNI kulcsnak a függvényében valóban saját forrásként jelenjenek meg. És ezzel együtt, hogyha jól értem a szavait, akkor akkor, és hát még mindig ott tartok, hogy próbálom megérteni a logikát. Tehát akkor, amikor már kialakul az igazi áfa alapú hozzájárulási rendszer, akkor feltételezhetően mi meg kellene találni a helyet, meg akkor is meg kellene találni a helyet a tagállami hozzájárulásoknak. Azaz, ha a költségvetési ellenőrzést végzünk, akkor ahhoz szükség van az, hogy kellő pénzügyi információkkal rendelkezzünk és forrásokkal, mert ez a hozzájárulás önmagában nem elegendő, és akkor a különböző év közben keletkező igények tekintetében lehetne ez egy mozgástér. Ez a logika húzódik a mögött, amit azon szavak mögött, amelyeket megfogalmazott? Tehát ezeket tenni most észrevételként, illetve kérdésként. Elnök, köszönöm szépen. Kíván-e azonnal válaszolni a jelentéstevünk kérdésére? Igen, köszönöm szépen. Inkább angolul folytanám a technikai szavakat, inkább úgy tudom. Okay, on, uh, on the harmonization. Ami a harmonizációt illeti, illetve azt, hogy hogyan is működik a hozzájárulás Franciaország, és más országok, amelyek az EU-s hozzájárulásra elkülönítettek, össze, különítettek el, az úgy működik, hogy összegyűjtenek egy bizonyos összeget, majd pedig az EU-ra osztják ezt. Itt igazából egy, egy pontos költségvetési sorról van szó, ahelyett, hogy lenne egy bevétel, és a másik az, hogy az egyes országokban külön is kezelik az EU-s hozzájárulásokat. Tehát nem minden országban ugyanaz a költségvetési sor, hogy kimutassa ezt az EU-s hozzájárulást. Tehát itt azt gondolom, hogy itt a transzparencia az esetleges kérdés, hogy egy bizonyos százalékot elkülönítsenek. Hogy ne legyen félreértés, ha jól értem. Ön azt kéri, hogy legyen egy költségvetési külön sor, amelynek ugyanaz lenne a tartalma, a jelentése minden tagállamban. Igen, rendben, rendben. És ha megengedik, még egy dolgot hozzátennék. Tehát az, ami zajlik például Franciaországban, ugye látjuk a különböző költségvetési tervezeteket, ezekben megjelennek az adóforrások valamennyi ö, kivetett adó nem megjelenik, és még mielőtt a bevétele összeget rendel, elrendelni az állam, forrásként majd, le kellene vonni az adóbevételekből, az összadóbevételből az unió számára szánt átutalás, tehát ez nem kiadásként jelenne meg, hanem egy transferként, tehát a francia költségvetés létrehozatal előtt gyakorlatilag egy transfer történik az EU-s költségvetésbe, és akkor tulajdonképpen ugyanolyan eljárással, mint az adóbeveteleknél járnánk el technikailag, de megtörténne egyből az átutalás az uniós költségvetésbe. Or for... Uh... És uh, egyébként uh, Franciaországban ugyanazt az eljárást uh, használják arra is, hogy a regionális költségvetésbe jutassanak pénzt. Tehát nemzeti szinten is hasznos lenne látni, hogy egy bizonyos bevétel, mondjuk adóbevételnek mi a rendeltetése, mondjuk regionális dolgokat finanszíroz-e. Egyszerűen az érthetőség, az olvashatóság szempontjából lenne hasznos, ez itt a fő üzenet és azt is arról is beszélnek, hogy hogyan kezelik a ráfordításokat. Nos, a ráfordításokat is lehet részben harmonizálni, de ez bonyolultabb, nem ugyanarra szedik be a pénzeket az egyes tagállamok, nem ugyanarra használják őket, lehet talán valamiben egyszerűsíteni, de az EU hozzájárulásoknál fontos lenne az egységesítés, mert ugye a saját forrásokról folyik a vita, és itt a fő célja ennek a tanulmánynak pontosan az, hogy megvizsgáljuk, hogy mi lenne a kihatása mindennek a saját forrásokra. Ha megengedi, akkor azzal is gond van, hogy a pénzügyi évnek nem minden országban van ugyanakkor vége. Így van, így van. Now, quickly the... No, akkor annak kérdése hogy, hogy hogyan is működik, hogyan működjön az áfa. Az elemzésben arra is felkérést kaptunk, hogy ennek milyen kihatása lenne. Ugye a saját forrásokról készült elemzésben az áfa az egyik lehetséges opció, mint hozzájárulás. Lehet majd a közelebb, legközelebbi elemzésben még nagyobb figyelmet szentelünk az áfának, de most is azt gondolom, hogy az áfa egy nagyon fontos forrás lehetne. Ami a GNI-t illeti, nem hinném, hogy ez egy könnyen el fog tűnni. Hatékony lehet ez is, hogyha a prioritásokat kicsit átrendezzük, hiszen azért most ne felejtsük el, hogy nagyon sok minden változik körülöttünk, miközben a költségvetés viszont statikus ebben a dinamikus világban. A GNI alapú forrás akár azt a tekintetben is hozhat egyensúlyt, hogy egyáltalán hogy tekintünk a, a saját forrásokra és a forrásokra. Az EU-s költségvetés ben nagyon sok kötelezettségvállalás szerepel, amely eh, azon nem jelenik meg. Miközben az ESM eh, tekintetében, amit Görögországnak szántunk, ugye a stabilizási mechanizmusnál eh, pántlikázni kellett az összegeket. És ugye nincs meg a megfelelő forrás erre vonatkozóan, akkor ez nem fog működni. Tehát azt gondolom... Igen, de ezek mérlegen kívüli kötelezettségvállalások, garanciák. Meg kellene állapodnunk abban, hogy hogyan fogjuk ezeket kontírozni, a mérlegen kívüli tételeket, úgy értem, minden egyes tagállamban, és hogyan fejeződik mindez ki az unió tekintetében. mindezzel kapcsolatosan úgy vélem, hogy más a hatása a különböző dolgoknak, például a garanciájárásoknak. És nem tudom, hogy ezt hogy lehet megjeleníteni akár a mérlegen kívüli kimutatásokban az Unióban valahol ugye szükség van egy költségvetésre az unió számára, így vagy úgy, de mert ugye vannak kiadások, vannak olyan bevételek, amelyek specifikus kiadások és bevételek, és amelyekben egy része garanciaként jelenhet meg, de ezt nem lehet betenni így, ahogy van a unió költségvetésben, mert hogy vannak olyan országok, amelyek az eurozónán kívüliek. Elnök, de hát ugye az eurozóna az egy dolog. Nagyon-nagyon bonyolult az, amiről vitázunk és ezek már mind, mind a jövőt érintik. Hogyan lehet az EU-s költségvetés körüli kérdéseket tek, tekelni? Az, az ESFM az igenis a, az EU-s költségvetésből van garantálva. Tehát a görög eset, tehát illetően tudjuk, hogy volt egy brit ö, ö, e, kivétel, volt egy, egy mars, miközben ugye itt egy plafonérték is meghatározásra került. De nem csak erről van szó. És vannak nagyon furcsa esetek is, mert nincsenek mechanizmusok arra, hogy ha például valamelyik ország bedől, akkor ott mi lesz az eljárás. A briteknek járó rabat mindenki előtt ismert, Viszont sajnos minden, minden egyes ország vonatkozásában bedőlés esetére, például ha Magyarországot veszük alapul, mely nem tagja az eurozónának, nincsen meghatározva, hogy mi történik, hogyha kifizetésképtelenné válik az ország. Tehát nagyon sok problémát látok itt a, ebben a tekintetben, és ezeket mind-mind nevesíteni kellene, és meg kellene oldani. El fogunk idáig is jutni volt egy kérdés arra vonatkozóan is, hogy a GNI alapú forrás jó-e vagy nem jó-e. Én elmondtam, hogy szerintem igen. De attól függ. Úgyhogy gondolkodom erőteljesen, hiszen vannak jó részei a GNI-nak, de hogyha új forrásokat teremtünk, ezt nem szabad elfelejteni, akkor azért attól nem fog egyszerűsödni a világ. Más lesz, de még mindig nagyon sok vita lesz a különböző rátákat illetően, és így tovább. Tehát még egyszer mondom, a GNI igazából sok előnyel is rendelkezik, de nem minden esetben alkalmazható. Egy olyan forrásra van a szükség, amely az EU-s célkitűzésekkel összhangban áll tehát, hogy egy olyan forrással manipulálunk, ami az EU-nak kedvez, és a célkitűzéseinek is megfelel, akkor ez rendben van. Nagyon sok esetben az országok meg se nézik, hogy milyen jogcím alatt fizetnek. Tehát nem akarom kritizálni a GNI alapú forrást, mert technikailag gyakorlatilag rendben van. Döpré úr, visszatérek az előbb felvetett kérdésemre. Tegyük fel azt, hogy ugye most léteznek a hagyományos források, de holnap például úgy döntünk, hogy lesz egy újabb forrás, mondjuk az áfa bizonyos hányada. És ezt rögzítjük persze a tárgyév előtt. De tegyük fel, hogy a tárgyév alatt valamilyen nagy katasztrófa következik be, amely újabb forrás igényt támaszt ebben az esetben a legegyszerűbb forrás, ugye nem az, hogy az áfa kulcsot módosítjuk mindazon eljárásokkal és következményeket, amelyekhez ez jár. Tehát a legegyszerűbb megoldás az, hogy egy addicionális bevételt igénylünk, befizetést, mégpedig a GNI mértékében, annak a függvényében. Tehát úgy gondolom, hogy a GNI-os megoldás lesz mindig a végső megoldás minden esetben. I don't, I don't have Nincs a tarsolyomban most más megoldás. Pont. Chers collègues, nous échappe. Ce sont des conventions entre les États. Ezek megállapodásokon múlnak tagállamok, a tagállamok között, amelyek megállapodnak egymás között a tanácsi ülések előtt, és megállapodnak abban, hogy egy bizonyos rebate-ben létesülnek erre vagy arra vonatkozóan, ápa, arra vonatkozóan vagy másra. Tehát ez teljesen az Európai Parlament hatáskörén kívül történő barkácsolás a tagállamok részéről. A kérdés az, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy inkább az egyikünk, vagy a másikunk, vagy a harmadikunk fizessen, és most bármely legyen is a forrás, legyen az ÁPAZ, vagy a társasági adó, vagy a jövedelmi adó, a tagállamokból származó forrásról van szó, tagállami hozzájárulásról van szó, tehát ennyivel kevesebb a tagállami adóbevétel, mert hogy ezeket a forrásokat az unió rendelkezésére bocsájtjuk. De hát ez egy ördögi kör gyakorlatilag, és a brit eset az egy kivétel, de lehet, hogy egy szép napon majd ebből lesz a szabály. Dönánó a szó. Elnök úr, köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretném üdvözölni ezt a jelentést. Egyáltalán nem sajnálom, hogy itt vagyok a mai délelőtt során, ugyanakkor elképeszt mindaz, amit elhangzott itt, mert nem hinném, hogy itt kellene, hogy tartsunk az Európai Unióban, akkor, amikor a bevételekről esik szó a tagállami forrásokból, képtelenség az, hogy nem vagyunk képesek ennél átláthatóbb megoldásokat találni, és mindennek megvan a hatása számtalan ágazatra. És az, hogy hogyan számítjuk ki a tagállamoknak a hozzájárulását, az hogyan zajlik a konvengencia kritériumoknak a fényében többek között. Ugye na most internalizáljuk a bevételeket vagy sem, ez egy dolog, de mindennek megvan a hatása az egészre, úgyhogy az ez valóban egy igazi kérdés szerintem. És ott van még a csalásnak a kérdésköre is. Ugye a csalás kérdésköre mind az ÁFA tekintetében, mind a GNI tekintetében, tehát sírni való a helyzet, és ami sürgető lenne igazándiból az az, hogy megtaláljuk azokat a finanszározási módozatokat, amelyek az Unióban átlátható megoldásokat hoznának. Úgyhogy nagyon híve vagyok az inventív megoldásoknak, ezekről esett szó az imént, mindenképpen azon kellene nagyon sürgősen dolgozzunk, hogy egészen új bevételek szülesenek, és sokkal átláthatóbbak, mert hogy annyiféle kivétel létezik, annyiféle rebate, visszatérítés létezik, hogy az ember már nem látja át az egészet. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a jelentést, igazán az átláthatósággal kapcsolatosan. Elnök, köszönöm szépen, hogy nagyon érzékenyen érzékeltette a hozzáállását Dönan úr. Monká úr a szó. Ďakujem, pán predseda. Takisto si myslím, že tá správa... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is úgy gondolom, hogy nagyon érdekes eh, ez a jelentés, és nyilvánvalóan valamilyen eh, fokú eh, harmonizációra szükség van. Ugyanakkor vannak országok, amelyekről nincs szó a jelentésben. Ez egy kérdés, vagy csak egy megállapítás, Manka úr? Tvoj jazyk, <laughs> aby ma mohol počúvať. V tejto správe 5-6 krajín... Remélem, most hallják, amit mondok. Szóval az én országom nem szerepel. Ez azt jelenti, hogy a nem említett országokkal nincs probléma? Például az én országomban vannak olyan települések, önkormányzatok, amelyek tisztán haszonélvezők, és ugyanúgy végzik a számvitelt, mint a cégek. Az áfát is megemlítette Hadd mondjam el a következőt. Vannak eltérések az országok között. Egyik országban 10%, másik országban 25%. Ebből a szempontból is harmonizációra lenne szükség. Mert ahol 25%-ot alkalmaznak a nemzeti rendszerben, az azt jelenti, hogy oda több pénz megy, mint azokba az országokba, ahol csak 10%-os az áfa. Aztán a saját forrásoknál az áfára szoktak hivatkozni, mint a bevételek legfontosabb alapjára. Természetesen az áfa az adó megkerülésnek is forrása, itt is harmonizálni kellene. Tehát mi azt javasoljuk, hogy az áfát azok fizessék meg, akik a pénzügyi láncnak a legvégén helyezkednek el, és így el lehetne kerülni az áfa csalások nagy részét. Az áfa miatt nagyon nagy a szürke zóna, ezzel valamit kezdeni kellene, hogyha hatékonyak akarunk lenni. Az áfát annak kellene megfizetni, aki a lánc végén van. Köszönöm. Merci, Monsieur Manka. Köszönöm szépen Manka úr az ÁFA reformra vonatkozó javaslatot. Lehetne föderális is az ÁFA, ugye? Taran úr. Köszönöm, elnök úr. Mint mindenki más, én is nagyra értékelem ennek a jelentésnek a megközelítését, és tényleg hasznos lenne Eh, hogyha látjuk, hogy mi a helyzet, és eh, min lehet javítani. De eh, próbáljunk meg még egy lépéssel tovább lépni. Kicsit olyan ez, mint a Monty Pythoni könyvelési rendszer, az EU saját forrásaira, az EU saját bevételére kellene összpontosítanunk, különben a tagállamok továbbra is ki fogják használni azt, hogy még számunkra is érthetetlen a dolog, nemhogy a választók az állampolgárok számára. Véleményem szerint a közvetlen európai adó, persze az áfa megközelítés is jó megközelítés, de hogyha mondjuk minden állampolgár évente egy eurót befizetne, ami mikroszkópikus összeg ahhoz képest, hogy mennyi adót fizetünk a tagállamoknak, már akkor 450 millió bevétele lenne Európának, ami jó. Hiszen 450 millióval már lehet valamit kezdeni, föl lehet venni embereket ebből. És akkor az embereket jobban is érdekelné, hogy mi történik a hozzájárulásukkal. Most pillanatnyilag nem azonosulnak a befizetése. Egyértelmű lenne, hogy ki fizeti be, és ki használja fel a pénzt. Véleményem szerint egy kis lépéssel kellene kezdeni. Meg kellene kérdezni az Európai Bizottságtól, hogy hány eurót költöttünk eddig Mário Monti által vezetett magas szintű szakértői csoport munkájára három év alatt, és hány komoly javaslatot kaptunk ezért a pénzért eddig. Köszönöm. Elnök. Köszönöm szépen, Tarand úr. Az utolsó hozzászóló. Mm, akkor az elnöke a szakbizottságnak. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Nunes Ferrer úrnak, hogy ilyen érzelmeket keltett számviteli jelentésével. Azt gondolom, hogy fontos az előítéletek talajáról elmozdulnunk, és úgy gondolom, hogy ma nagyon fontos, hogy a tagállamokat felkérjük, hogy homogén módon mutassák be az államháztartásuk helyzetét, a költségvetést, a könyvelésüket, legyen az olvasható, érthető, attól függetlenül, hogy most közkiadásnak, vagy az EU bevételének számít-e az EU hozzájárulás, <clears throat> végül is ez mindegy. <clears throat> a mi szakbizottságunknak, előadó úr, nem kellene esetleg valamilyen kívánságot kifejezésre juttatni, valamilyen állásfoglalást közzé tenni, hogy a tagállamok pénzügyminisztériumai nekilássanak a harmonizációnak, és hogy azonos módszerrel mutassák be a tagállami költségvetésekben az EU hozzájárulás összegét, mértékét. Legyen ez egy saját kezdeményezésű jelentés? Nem tudom. Mindenesetre erről legyen vita, és kérdezzük meg az Eurostattól, hogy milyen eszközei vannak, hogyan lehetne elérni, milyen módszerrel, hogy ugyanúgy legyen kimutatható az EU hozzájárulás, hogy ugyanazt a nyelvet beszéljük, hogy a számvevőszékek ugyanolyan ö, hozzáállással ö, ellenőrizzék a költségvetés bemutatását az egyes tagállamokban. Úgy gondolom, hogy fontos lenne, hogy nagyon komolyan megfogalmazzuk ennek a szükségszerűségét, mert hogyha nem tesszük meg, akkor az összes kozmetikázás, az összes trükk továbbra is lehetséges lesz, és nem lesz őszinte az összegek bemutatása. Esetleg előre léphetünk ezen az úton, és nem azzal zárjuk, hogy a jelentést csak nyugtázzuk előadó úr esetleg Lewandowski úrral tehetne javaslatot erre vonatkozóan. Thank you. Köszönöm. Köszönöm szépen. Talán örömmel hallják, hogy megkerestek, nem, nem keresett meg semmilyen EU-s intézmény, hanem elkeseredett, kétségbeesett más orsz, ö, emberek kerestek meg, akiket nem akarok most megnevezni. Ö, de magas szintű képviselők jöttek nem csak Európából, hanem a világ minden tájáról, hogy ezeket a kérdéseket átbeszéljük. Az Európai Közkiadások szervezete, az EPSAS volt, amely a képviselői révén ezeket a kéréseket, kérdéseket hozzám eljutatta és hát szinte középkorra nyúlnak vissza már a kettős könyvelés kérdései, de még ma is léteznek ilyen problémák. Ha nincsenek meg a, a számlák, ha nincsenek meg, a, ha nem tiszta a számvitel, akkor nagyon nehéz tisztáz, tisztába tenni itt a problémákat is. Hát itt azért ne felejtsük el, hogy EU-s pénzekről van szó. Ami az áfát illeti, ugye egy az igazi áfának csak töredékét jelenti, úgyhogy itt egyfajta szürke zónában mozgunk, vannak országok, ahol 2%-os, nem pedig 1%-os a, a hiba határ, másoknál a 20%-ot is eléri, és hát itt azért nagy a szórás, ez egy komoly kérdés. Ami a 3%-ot illeti, a stabilitás és növekedési paktumra vonatkozóan Hát a legnagyobb hatékonyságot akkor lehetne elérni, hogyha az EU-s bevételeket és kiadásokat pontosan kiszámítanák, és hát vannak itt hatások, de miután ugye relatív a nagysága a költségvetésnek a 3%-hoz képest, ezért csekély a hatás, de nem elhanyagolható ezt tényleg meg kellene nézni, de ez extra erőforrásokat igényel. A közvetlen adók, hát még az is eszünkbe jutott, hogy még hogyha GNI alapú forrásnál maradunk, akkor ezt tegyük transzparensé, mutassuk ki az adóhozzájárulásban, százalékos alapon, hogy akkor ez egy EU-s hozzájárulás lenne. Ez nem annyira bonyolult feladvány, de nem kedvelik ezt a megoldást a tagállamok. És vannak nyilván más opciók. A transzparencia is különböző boxokban kezelhető, lehet nézni. Csak az átláthatóságot, meg más aspektusok mentén is lehet ezt vizsgálni. A magas szintű csoport, high level csoportnak a költsége Hát volt egy tender, és ott ugye a minőség és a költségeket is figyelembe vették. Én remélem, hogy azért a jelentés szempontjából jól kerültek elköltésre a pénzek, és minőséget is kaptak. Conclusion pour Monsieur Depré. Mais je rejoins, je rejoins de manière, j'ai pris bonne note, Monsieur le Président, d'abord euh, de la suggestion que vous avez formulée, donc euh, euh, nous y donnerons suite. Euh, et pour le reste, j'aime bien euh, l'humour de la dernière intervention. Euh,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 Benedikt.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

Ich glaube, jetzt war nicht ganz klar, was wir abgestimmt haben. Sie haben nochmal abstimmen lassen, Antrag 9, den äh, mündlichen Änderungsantrag oder alles? Tout l'amendement 9 portant la, la première partie de l'amendement oral qui a été approuvé, la première partie. Et donc, c'est l'amendement 9 amendé par la première partie qui a fait l'objet d'un vote favorable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 es prácticamente la enmienda eh, entera de los socialistas, solo que quitamos la primera parte y justo una última frase para que si Acá. saliera votada a favor fuera compatible con lo que acabamos de votar. Très bien. C'est clair? Monsieur Rodriguez. Uh, äh, wir sind gegen das Oral Amendment. Ah, l'amendement oral a été, a été voté tout à l'heure.